Goed, collega's, laat ons... Eh, Kollégák, akkor kezdjük a munkát. Van néhány ezer módosító indítvány az asztalunkon. Lássuk először a napirendet. A bizottságunknak a hírlevelében olvashatják, hogy a napi rendet módosítanunk kell abban a formában, hogy a parlament a tanács első olvasatát megkapta az olaf kapcsolatos rendelet módosítása tárgyában, és ez azt jelenti a számunkra, hogy normális esetben ezt első helyre kéne raknunk a napi rendünkön, itt ebben a parlamenti szakbizottságban. Tekintettel azonban arra, hogy nagyon sok szavazási feladatunk van, ezt 58-as pontszám alatt holnap délután fogjuk tárgyalni. Úgy becsüljük, hogy körülbelül 17 óra táján. Tehát holnap délután. Ez eh, ahhoz is kapcsolódik, hogy időközben kaptunk egy levelet a felügyelőbizottság elnökétől, amelyben ő egy jelentést eh, harangoz be Rita Sembri tollából, aki jelentést tesz ennek a felügyelőbizottságnak. Önök mind tudják, hogy a Dali ügy kapcsán jelentés készült a felügyelőbizottság részére arról, amit az Olaf folytatott le ebben az ügyben. Többek között ennek a felügyelőbizottságnak a nyomására aztán időközben a felügyelőbizottságnak a jelentését is megküldték ugye a parlamentnek, ezt megkapta egy zárt körű társaság, nem mindenki tekinthetett ebbe bele, és a felügyelőbizottságnak az elnöke azt kérte, hogy tekintettel arra, hogy mégiscsak nyugalmatlanság támadt ezzel az eljárásmóddal kapcsolatban, holnap hadd jelenjen meg a szakbizottságunk előtt, és hadd adjon általános tájékoztatást mindazokról a vizsgálatokról, amelyeket a felügyelőbizottság lefolytatott az OLAF által lefolytatott vizsgálatokkal kapcsolatban. Én ennek az ülésnek a levezető elnökeként Dönov urat meghívom holnap délutára, kb. 17 órára, mielőtt elkezdeni tárgyalni az 58-as pontot. A kérdés az, hogy a napirendnek ezzel a módosításával egyetértetek-e? Én csak egyetértést látok a teremben, úgyhogy akkor ebben a formában módosítottuk a napirendünket. És akkor van e, egy korlátozott számú közleményem is, amelyek e, összefoglalva megtalálhatóak a hírlevelünkben is. A jövő heti e, hétfői ülésünk nem kerül megtartásra. Ez volt az egyik bejelenteni valóm, tehát a holnap, tehát a jövő hetet más feladatokra irányozhatjuk elő, és van néhány módosítás a Költségvetési Ellenőrző Bizottság személy összetelítét illetően. Fanny Brooksot üdvözöljük, aki teljesen új munkatársunk. Nem látom itt a sorokban, nem ismerem őt, de ott van. Üdvözöljük Fan Brooks asszony, reméljük a zökkenőmentes együttműködést, és Piotr Bartó, Piotr Bartosievics, Maliki úr, aki rövid ideig, eh, ide, rövid ideig dolgozott, eh, és most elköltözik a főtitkár titkárságára, neki pedig sok sikert kívánunk a további pályafutása során. Ezek lettek volna a közleményeim, most hallom Kármentől, hogy nem de Nolf úr jön el személyesen holnap, hanem Bös kollégánk, korábbi kollégánk a jelentéstétel tárgyában. Van esetleg megjegyzés? Ilyen, parancsolj! Köszönöm szépen, Bart, csak egy kérdésem lenne, hogy a bős kollégával a napirendi pont mennyi időt fog igénybe venni. Ugyanis nagyon sűrű a napirendünk, úgy gondolom, hogy ez talán a leg, leges, legtelibb napirend, amit valaha is láttunk, és az OLAF felügyelőbizottságával megvitatandó kérdések tapasztalatok szerint 15 perc alatt nem intézhetőek el. Ez azt jelenti, hogy én nagyon is aggódom amiatt, hogy a saját napirendünket egyáltalán be fogjuk-e tudni tartani. Az OLAF felügyelőbizottságával lefolytatandó vitát, és hát Herbert Böst is nagyon jól ismerem. Tudom, hogy mennyire részletekbe fog menni ez a dolog, és tudom, hogy ez órákba fog kerülni. Hogyha pedig erre gondolunk, akkor nem tudom, hogy ennek az ülésnek a keretében kellene ezt megtennünk, vagy sem. Jens, bárhogy is legyen a dolog, hogyha véget értek a szavazások, és ugye módosítottuk már a napirendet, hogyha megvannak a mentesítésekkel kapcsolatos szavazások, ezeket nyilván le kell zárnunk, és minden szavazást be kell fejeznünk. Nincs hollandról más nyelvekre tolmácsolás? Tehát, hogy megnyugtassak mindenkit, minden szavazás addigra már véget ért, ebből kell kiindulnunk, és akkor tartunk egy koordinátori ülést 16 és 17 óra között, azonban ez elmarad, és ez ad nekünk egy plusz órát a napi rendünkben. Én nagyon remélem, hogy a titkárság a Bös úrral való eszmecseréhez úgy fog tudni hozzájárulni, hogy ezt nagyjából 30 percre, 45 percre fogjuk tudni korlátozni. Tehát a koordinátorok ülése az elmarad, ezt töröltük, nyertünk egy órát, ez lesz akkor a napirendünk. Parancsoljon Gressle asszony. Előadóként én röviden fogok fogalmazni. Ezt megígérem. Ezt nem értettem. Tehát, az 58-as napirendi pont előadójaként megígérem, hogy én majd annak idején röviden fogok fogalmazni. Rendben, köszönöm. Parancsoljon, kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudom, hogy ez a megfelelő hely pillanata felvetni egy kérdést, de mielőtt elkezdjük a szavazást a mentesítésekről, felvetnék valamit, mikor tegyem ezt meg, mikor a legalkalmasabb. Lássuk, van-e esetleg még valami közlemdő? Nem, most akkor elkezdenénk a szavazást a mentesítése kapcsolatos eljárásokról, tehát hogyha eljárás jogi megjegyzése lenne, akkor most rögtön meg is adnám önnek a szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr következőt szeretném felvenni. Múlt héten, mielőtt Strasbourgban elutaztam, a brüsszeli irodám egy telefonhívást kapott. Az egyik ügynökség igazgatója keresett, amely ügynökségnek a mentesítéséről szavazunk. Miről volt szó? Nem akarom megnevezni egyébként az ügynökséget, elvi oknál fogva. Arról volt szó, hogy miért nyújtottam be módosítókat a jelentéshez. Nos, elnök úr, Egyrészt nem hiszem, hogy ilyen módon lehet és szabad egy ügynökség vezetőjének döntenie, viselkednie, amely ügynökségről éppen mentesítést készítünk elő, másrészt pedig elfogadhatatlan számára, hogy egy köztisztviselő engem, mint szabadon választott képviselőt kérdezem meg, hogy miért nyújtok be módosítót. Ez elfogadhatatlan ez a folyamat, és remélem, hogy a szakbizottság tagjai egyetértenek velem, hogy teljességgel elfogadhatatlan, hogy egy parlamenti képviselő jogát ilyen módon bárki, aki köztisztviselő megkérdőjelezze. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy van-e még hozzászólás. Paul Rübich. Nem? Rendben. Én csak annyit mondhatok, hogy egyet értek önnel. Tudomásul vettük azt, ami történt, ezt a megkeresért. Úgy gondolom, hogy másokkal is előfordult ez, nekem, magam is van, nekem magamnak is vannak ilyen tapasztalataim. Ezekkel nagyon finoman kell bánni, úgyhogy ön nagyon is helyesen járt el. Van esetleg, vannak esetleg még megjegyzések, különösen a szavazással kapcsolatban? Ha nem, akkor áttérünk a hármas napirendi pontunkra. A bizottság mentesítése. Jens az előadó, Jens kívánsz-e még bevezetőképpen mondani valamit minden világos? Akkor áttérhetünk a szavazásra. Nekem két rend papírom van ezzel kapcsolatban. Elnök úr, útban és úton van a szavazókártyám, tehát kérem, hogy néhány percig fogadja el, hogy kézzel szavazok. Rendben, szemmel tartjuk akkor, hogy hogyan szavaz, és úgy fogjuk számon tartani a szavazatát. Akkor mindenkinek eh, világos minden, ez egy hosszú szavazási menet lesz. Első paragrafus, Bradborn úr első számú módosítója, ki támogatja? Ki van ellene? tartózkodik, Akkor elvetettük. Második módosító Odi úr tollából ki támogatja? Ki van ellene? tartózkodik, Elfogadtuk. Akkor a módosított formában szavazunk az indítványról, és ezt elektronikus úton tesszük. Megnyitom a szavazást. Elektronikus úton. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És a 21 mellé, akkor még egyet hozzászámolunk, 22 a 4 ellenében elfogadtuk. Áttérünk a hármas módosítóítványra. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elutasítottuk. Szóbeli módosító indítvány Jens Geyertől ki támogatja. Ki van ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. Akkor elektronikus úton szavazunk a teljes javaslatról. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 21 az 5 ellenében, ön pedig szólni fog, ugye, hogyha megérkezik a szavazókártyája. Rendben, akkor ezt elfogadtuk. Első paragrafus, negyedik módosító, ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodók. Elvetettük. Geyer új szóbeli módosítója, ki támogatja? Ki van ellene? tartózkodók. Ezt elfogadtuk. Akkor a teljes javaslatról szavazunk elektronikus úton. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Megnyitották a szavazást? Ezt akkor elfogadtuk 21 az 5 ellenében. Áttérünk az ötödik módosító indítványra. Első paragrafus, Bradbon Csennek kitollába ki van mellette. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elvetettük. Geyer szóbeli módosító ki támogatja ezt? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Elektronikus szavazás a módosított javaslatról. Lezárom a szavazást. 22 a 4 ellenében elfogadtuk. Áttérünk az ötödik szavazásra. Egyes cikkely, hatos módosító indítvány, Bradborn Csárnecki tollából, ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodók elvetettük. Szóbeli módosító indítvány Jens Geyertől, ki van mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Elektronikus szavazás az ötös javaslattal kapcsolatban. Lezárom a szavazást. Huszonegy igen, az öt ellenében elfogadtuk. Áttérünk a hatodik szavazásunkra. Egyes paragrafus eh, Bradburn Csernecki módosító ki van mellette, ki van ellene. Elvetettük eh, szóbeli módosító Gellértől, ki van mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. A teljes javaslatról szavazunk most. Lezárom a szavazást. 22 igen, már itt van? Akkor viszont 21. Igen, 5 nem. Áttérünk a transeurópai eh, szállítási hálózatokra. 8-as módosító 1-es paragrafus, ugyanazok a szerzők, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. Geyer szóbeli módosító ki van mellette, ki van ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ez ugye a nyolcadik oldalon eh, található, nyol, eh, záró szavazás elektronikus úton. Lezárom a szavazást. 22 a 4 ellenében elfogadtuk. Áttérünk a 9-es oldalra a számlák zárásával kapcsolatos javaslatra. Akkor megadtuk ugye a, módos, a mentesítést, ezáltal ez a módosító ez e, okafogyottá válik. Akkor most az elkünk a zárószavazás jön? Nem, akkor átérünk a tízes oldalra, és az állásfoglalási indítványra. biztonság kedvére ellenőriztük a dolgot, tehát akkor áttérünk a állásfoglalási indítványra. Tizedik oldal a szavazólistán, tízes módosító, paragraf, első paragrafus, Markus Piper tovább, ki van mellette, ki van ellene. Kitartózkodik, ez nagyon szoros volt, akkor ezt ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Az eredmény pedig elfogadtuk a tízes módosító 14 igen, 12 nem szavazat ellenében. Első paragrafus A pont, 11-es módosító Geyer úrtól ki van mellette. Ki van ellene? Elfogadtuk. 12-es módosító okafogyottá vált, 13-as módosító a jó magam tollából, ez kompatibilis a 11-essel, ki támogatja, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Első paragrafus A, A új pont, az én módosítónk a néppárti szóbeli módosítóval kitámogatja? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 15-ös módosító indítvány Ódi úr tollából a néppárt szóbeli módosító javaslatával ki van mellette. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Ez is nagyon szoros volt, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Még kettő embernek kell szavaznia. Lezárom a szavazást. 12 igen, 14 nem, elvetettük. 16-os Geyer tollából. Ki van mellette? ki van ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 17-es módosító, Makovej asszony tollából ki van mellette. Ki van ellene, tartózkodók, elfogadtuk. akkor visszatérünk a 15-ös módosítóra, Odi úr tollából, amit ugye a szóbeli módosított formában elvetettünk, de ez azt jelenti, hogy még az eredeti módosító indítványról szavaznunk kell. Tehát akkor most az eredeti módosító indítványról szavazunk, ki támogatja úgy. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Akkor az eredeti formában is elutasítottuk ezt. Áttérünk a 18-as módosítóra Geyer úr tollából. Egyes paragrafus C pont ki van mellette? Ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. 19-es módosító. Az a javaslat érkezett, hogy először szavazzunk az egyes kompromisszumos javaslatról tekintettel arra, hogy ez lefedi ezt a módosító indítványt is. Ez a 94-es módosító a 16-os oldalon. Tehát az a javaslat érkezett, hogy a 94-es módosítóról szavazzunk először, mert ez lefedi ezt is. Tehát akkor a 16-os oldalon a 94-es módosító, ez egy kompromisszumos módosító, ezt kitámogatja. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Akkor az egyes kompromisszumos módosító indítványt elfogadtuk. És át visszatérünk a 18-as, 11-es oldalra, a 20-as e, módosítóra, Gressler és azt mondja, Az én tollamból ki van emellette, ki van ellene. tartózkodok, elfogadtuk. 21-es módosító Gressle asszony és jó magam tollából ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 22-es Gressle és jó magam tolába, ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Áttérünk a egyes cikke CE új pontra Markus Piper módosító indítványára, amely a kettes kompromisszumos módosító indítvány kitámogatja ezt. Ki van ellene? tartózkodók, elfogadtuk. 24-es módosító Geyer úrtól ki van mellette. Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. 25-ös módosító Bradburn és Csárnecki úr tollából ki van mellette. Ki van ellene? Tartózkodók. Ez, ezt ellenőrizzük. Tehát a 25-ös módosítóról szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Ezt a látottnál nagyobb többséggel fogadtuk el. A 26-os oka fogyott? A 26-os a saját tollamból kitámogatja ezt. Ki van ellene? Kitartózkodik, elfogadtuk. 27-es Geyer úr tollából. Ki van mellette? van ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 28-as, jó magamtól, kompatibilis a 27 es ki van mellette, ki van ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Áttérünk a 12. oldalra, 29-es módosító indítvány Panajotova asszonytól, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 30-es Geyer tollából, ki van mellette, ellene, Elfogadtuk. 31-es módosító Jens Geyer, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 32-es Jens Geyer mellett, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 33-as Jens Geyer mellett ki van? Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 34-es módosító Mária da Ciao és Patron neves tollából. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, Elfogadtuk. 35-ös, Jens Geyer, ki van mellette? Ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 36-os, Jens Geyer, ki van mellette? Ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 37-es mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 38-as Jens Geyer mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Áttérünk a 39-esre Markus Piper tollából szóbeli néppárti módosítással kitámogatja ezt így. Ki van ellene? Tartózkodik-e valaki? Elfogadtuk. 40-es Markus Piper, ki van mellette? Ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. 41-es Jens Geyer tollából, ki van mellette? Ellene? tartózkodók elfogadtuk. 42-es Jens Geyer, ki van mellette? Ellene, tartózkodók elfogadtuk. 43-as Jens Geyer, ki van mellette? Ellene, tartózkodók elfogadtuk. 44-es Jens Geyer, ki van mellette? Ellene, tartózkodók elfogadtuk. 45-ös mellett ki van? Ellene ki van? Ki tartózkodik, elfogadtuk. 46-os jó magamtól, ki van mellette? Ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 47-es, ugyancsak tőlem, ki van mellette? Ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 48-as Markus től néppárti szóbeli módosítóval ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 49-es tőlem szóbeli néppárti módosítóval ki van mellette? ellene tartózkodók elfogadtuk. 50-es Bradburn és Csárnecki kollégától ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 51-es Jens Geyer ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 52-es Jens Geyer ki van mellette, ellene tartózkodók. Akkor ezt ellenőrizzük. Tehát az 52-es módosítót ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Fordítva látszott, 29 nem, a 8 igen ellenében elvetette. 53-as módosító saját magamtól, ki van mellette? Ellene? Tartózkodók, elutasítottuk. 54-es jó magamtól, hármas kompromisszumos módosító, ki támogatja ezt? Ki ellenzi? Tartózkodók elfogadtuk. 55-ös módosító, jó magamtól, egy szóbeli módosítással, ki támogatja ezt? Ki ellenzi? Tartózkodók, elfogadtuk. 56-os Jens Geyer, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 57-es, jó magamtól, ki van mellette? ellene, tartózkodók elfogadtuk, 58-as Bradburn Csárnecki, ki van mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk. Áttérünk, ellenőrizzük, rendben, ellenőrizzük, 58-as módosító, Lezárom a szavazást. Elfogadtuk áttérünk Áttérünk a 14-es oldalra, tehát 59-es módosító Markus Pipertől ki van mellette. Ellene? Tartózkodók, elutasítottuk. 60-as módosító ki van mellette. Ellene? Tartózkodók, Elfogadtuk. 61-es Jan Muldertől. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. 62-es. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. 63-as Bradburn Csárnecki. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók. Elutasítottuk. 64-es ez oka fogyott, mert hogy a kompromisszumos módosító lefette. 66-os Jan, 65-ös Jan Mulder. Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. 66-os Jean-Pierre Odi, ki van mellette? Ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. 15-ös paragrafus, 67-es módosító, Markus Piper, ki van mellette? Ellene? Tartózkodók, elfogadtuk akkor a Jean-Pierre Odi féle módosító okafogyott, 69-es, szintén Jean-Pierre Odi, tól ki van mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 70-es Jean-Pierre Audi-tól ki van mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 71-es Bradburn Csárnecki tollába ki van mellette. Ellene. Tartózkodók. Úgy gondolom, hogy elutasítottuk, de ezt ellenőrizzük. Tehát 16-os cikke, 71-es módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 15 igen, 11 nem szavazattal. 72-es módosító Jens Geyertől, ki van mellette? Ellene tartózkodók, elfogadtuk akkor a 73-as okafogyott, de a 74-esről szavazhatunk, mert ez kompatibilis a 72-essel, ki van mellette? Ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. 75-ös Jean-Pierre Odi, ki van mellette? Ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. 76-os, ki van mellette? Ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. Áttérünk a 15-ös oldalra. 77-es módosító Jean-Pierre Auditól, néppárti szóbeli módosítóval. Ki van mellette? Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Ezt elvetettük, legalábbis így láttam, de ezt ellenőrizzük, a 77-es módosítót. Lezárom a szavazást. 15 nem, a 12 ellenében elvetettük, akkor szavazunk az eredeti módosítóindítványról. Ki támogatja az eredeti módosítót? E, tehát ki támogatja? E, látom, hogy haboznak a teremben. Elvetettük a néppárti szóbeli módosítót, így hát a módosító nélküli eredeti módosítóindítványról kell szavaznunk. Ezt ki támogatja? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Ezt akkor elvetettük. 78-as Bradburn Csárnecki, ki van mellette? ellene tartózkodók. Ezt elfogadtuk. 79-es Jens Geyer, ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 80-as Markus Pipertől, ki van mellette? Ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. 81-es Jens Geyer, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. 82-es Sondergaard de Jong, igen, Jens? A 82-essel kapcsolatban? In meiner Abstimmungsliste. A szavazódistámon. az szerepel, hogy plusz szerepel ezen a módosítón, ugyanakkor meggyőztek, hogy ez korlátozza a stratégiai lehetőségünket a tanácsal, tehát az SND frakció mínusz tesz be. Hát tehát a 82-es módosító Sondergaard de Jong, eh, az előadótól negatív javaslat van, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik. Akkor ezt ellenőrizzük. Ez innen nagyon nehezen volt látható, tehát a 82-es módosítóról szavazunk. Lezárom a szavazást. 20 igen, 7 nem. Elfogadtuk. Kérem, hogy a kezüket egyértelműbben tegyék föl, különben nehéz innen föntről látni a trónról az eredményt. 83-as Geyer. Tehát 83-as Geyer ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók elfogadtok. 84-es Geyer ki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk. 85-ös okafogyottá vál, mert hogy a második kompromisszumosat elfogadtuk, 86-os szintén okafogyott, mert hogy a kettes kompromisszumosat elfogadtuk, 87-es az én módosító indítványom. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 88-as Makovely asszony tollából ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 89-es Eszter Delange ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elfogadtuk áttérünk a 16. oldalra. Az én módosító indítványom a 91 számú következik. Itt részenkénti szavazást kért a néppárt első és második részről. Ki van tehát a 90-es első része mellett? Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. Ki van a második rész mellett? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Ez számomra ellenőrizzük. 90-es második rész. Lezárom a szavazást. 14 a 13 ellenében elfogadtuk. 91-es módosító jó magamtól ki van mellette. Ellene tartózkodók. Ez úgy gondolom megint csak átment, de azért ellenőrizzük. 91-es elektronikus ellenőrző szavazás. Természetesen én saját magamat támogatom. Lezárom a szavazást. 17 a 10 ellenében elfogadtuk. 92-es Piper ki van mellette. Ez oka fogyott? Bocsánat, ez oka fogyottá vált a 93-as is, és akkor áttérünk a 94-es Geyer módosítóra, de ez volt az egyes számú kompromisszumos, amiről már szavaztunk. Akkor a 95-ös jön, ez is le van fedve a kompromisszum által. Ebben az esetben átérünk a 96-os módosítóra, Bradburn Csernicki, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 17. oldal, 97-es, 98-as, 99-es kompatibilis, ki van ezek, ért egy, ezekkel egyet, ki ellenzi őket, tartózkodók, elfogadtuk. 98-as ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 99-es saját magamtól, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 100-as Geyer Jan Mulder, ki van mellette? Ellene tartózkodók, elfogatók, 101-es, Bedban Csárnecki, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Hát úgy gondolom, hogy elfogadtuk, de ezt azért ellenőrizzük, tehát a 101-eset ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 16 a 11 ellenében elfogadtuk. Hogyha megengeditek, akkor a 102-estől a 110-esig egy blogban szavazunk, egyben szavazunk. Ki támogatná ezt? Ki van ez ellen? Tartózkodok. Akkor elutasítottuk ezeket a módosítókat. A 111-esre térünk át Geyer tollába. Ki van mellette? Ellene? tartózkodok, elfogadtuk 112-es, Markus Piper ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. Rendben, Gressle asszony, ellenőrizzük a 112-es módosító indítványt, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 12 a 15 ellenében, ezt elvetettük, de szorosabb volt, mint gondoltam volna. Most jön a 113-as jó magamtól, ki van mellette? Ellene? tartózkodók, elfogadtuk. 114-es, Beret Böncsárnecki, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, úgy gondolom, hogy ezt elfogadtuk. 115-ös, Geyer, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. 116-os, Geyer, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 117-es Piper kompatibilis a 116-ossal, tehát a 117-es jön ki van mellette. Ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. 118-as Geyer, ki van mellette? Ki ellenzi? Ki tartózkodik, elfogadtuk. 119-es Piper, ki van mellette? 119-es. Az én saját szavazólistám alapján Bocsánat, ezt visszavonták. A 112-es Piper, Piper úr itt van esetleg? Nem vonta vissza. Tehát szavaznunk kell róla. A 119-es Piper javaslat ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, ezt akkor elfogadtuk. Elnézést kérek a rossz információért. 120-as gejjel ki van mellette? Ellene? kitartózkodik, elfogadtuk. 121-es, ki van mellette? Ki szavaz ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 122-es, Panajotova módosító, ki van mellette? Ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Bradburn, Csárnecki, 123-as módosító, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. 124-es az okafogyottá vált, mert ugye a kettes kompromisszumos lefedi, 125-es jó magamtól ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadók, 126-os Odi ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 127-es Makovei ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 128-as Bradburn Csárnecki javaslat ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 129-es Geyer ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 130-as Panajotova ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 131-es Markus Piper ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 132-es Panajotova ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Áttérünk a 19-es oldalra, és egy korty vizet is iszom. 66-os paragrafus, 133-as módosító, Redbön Csárenszki tollából, ki van mellette? Ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. 134-es Markus Piper, ki van mellette? Ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. Áttérünk a négyes kompromisszumos módosító indítványra, amely a 135 136, 137, 138 és 139-es számú módosító indítványt fedi le. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók elfogadtuk. Akkor áttérünk a 140-es Zondergár javaslatra, ki van mellette. Ellene? Tartózkodók úgy gondolom ezt elfogadtuk, de ellenőrizzük. 140-es. Egy néppárti szavazattal több van a kelleténél. Ebben az esetben lezárom a szavazást. 14-14 jelenében, akkor ezt elvetettük, sajnálom. Bó Szonder Gábor nevében, 141-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elutasítottuk. 142-es, Szondergárd úr tollából, ezt lefelé a 4-es kompromisszumos, tehát akkor a 143-as Bedben Csárnecki, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. 144-es Geyer, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 145-ös saját magamtól, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 146-os Geyer tollából, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 147-es, 148-as, 149-es, ezeket lefedi az ötös kompromisszumos módosító, erről szavazunk, ki támogatja ezt. Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. A 150-es módosító Bredbön Csernecki tollából okafogyottá vált, tekintettel arra, hogy az ötös kompromisszumosat elfogadtuk, akkor a 151-es jön tőlem és Prümel úrtól ki van mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 152-es, ez csak egy nyelvi módosítás, erről nem kell, hogy szavazzunk. 153-as tőlem ki van mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 154-es, szintén csak egy nyelvi módosítás, kiegészítés. 155-ös makovai tollából kitámogatja ezt. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Áttérünk, nem, a átérünk a 21. oldalra, 88-as cikkely, 156-os Panajotova módosító ki van mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 157-es Makovei ki van mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 158-as, 159-es és 160-as, ezek azonosak. Ki támogatja őket? Ki, tám- ki ellenzi őket? ki tartózkodik, ezt ellenőrizzük. Ellenőrizzük tehát a 158-159-160-as módosító indítványt. Lezárom a szavazást. 14 igen, 13 nem, elfogadtuk. 161-es módosító indítvány kitámogatja ezt Piperú tollából, ellene ki van, kitartózkodik, én úgy gondolom, hogy ez is szoros volt, úgyhogy ezt is ellenőrizzük. 161-es módosító indítvány. Lezárom a szavazást. 14 igen, 13 nem, elfogadtuk. 162-es módosító, szóbeli kiegészítése ki van mellette. Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. 163-as Jens Geyer. Ki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadók, 164-es Jens Geyer ki van mellette. Ellene tartózkodók elfogadók. 165-ös Makovei ki van mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 166-os Jens Geyer ki van mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 167-es Gressle ki van mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 166 Geyer ki van mellette, ellene, egy nem ellenében elfogadtuk. 225-ös mindenki 13 a 15 ellenében elvetettük. 243-as Marinescu javaslat részenkénti szavazást kért az előadó és a néppárt is. Három részben szavazunk róla. Ki támogatja az első részt? Ellene ki van? Ki tartózkodik? Mit gondolnak? Azt, hogy ellenőrizzük. Ellenőrizzük az első részt. Tehát a 243-as első részét. Lezárom a szavazást. 19 igen, 7 nem, egy tartózkodás, ezt akkor elfogadtuk, második rész, ki van mellette? Ellene? Tartózkodók, úgy gondolom, hogy ezt elutasítottuk, de akkor ezt is ellenőrizzük. Tehát a második rész. Lezárom a szavazást. 13-15 ellenében ezt elutasítottuk. Harmadik rész, maradt csak talpon. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Ezt is elutasítottuk, így gondolom. Nem tiltakoznak? Akkor jön a 244-es Zondergát bejön, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók elfogadtuk. 245-ös Sondergaard de Jong, ki van mellette? Ellene tartózkodok, elutasítottuk. 246-os kompromisszumos által lefedett akkor a 246-os, 247-es, 245-es, 249-esről es Sondergaard és De Jong tollából együtt szavazunk. Itt van egy hatos kompromisszumos javaslat, de arról kell szavaznunk, hogy egyetértünk-e azzal, hogy lefedje. Nem értenek egyet a kompromisszumos javaslattal? Rendben, akkor Sondergaard úr kérésére külön szavazunk. Ki van az első mellett, ki van ellene? Tartózkodók, elutasítottuk. 247-es, Sondergaard de Jong, ki van mellette? Ellene? Tartózkodók, elutasítottuk. 248-as, Sondergaard Jong Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elutasítottuk. 249-es Sondergaard Jong Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elutasítottuk. Áttérünk a LIBE szakbizottság egyes javaslatára. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Kettő LIBE. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elutasítottuk. Hármas, négyes libe együtt. Ki van mellettük? ki ellenzi őket, ki tartózkodik, elutas, elfogadtuk őket. 250-es Jens Geyer, ki van mellette? Ellene, tartózkodás. Elfogadtuk 251-es Jens Geyer, ki van mellette? Ellene, tartózkodás. Elfogadtuk.